ezen a területen. Nem engedjük azt, hogy a szolgáltatások területén elfolyjanak a kezünkből a dolgok. Rengeteg a száz pályázat érkezett, és a közvetlen kifizetések tekintetében nagyon fontos a terheket a csökkenteni. Kötelező újraelosztási rendszereket akarunk létrehozni a tagállamokban, hogy a kedvezményezettek, ha kis pénzt kapnak, az kevés 5 hektárnál kevesebb területen dolgozok, az egy dolog, a másik a, a terület alapú kifizetések, és a kettőt összhangba kell hozni. A fiatal gazdák kapcsán módosításokat értünk el, de 0,8%-os az összes kap költségvetésből jut a fiatal gazdák megsegítésére a tagállamokban. Az Európai Beruházási Bankkal is összefogtunk, hogy új pénzügyi termékeket alakítsunk ezen a területen, és sikerült egyébként előrelépést elérni, remélhetőleg ezt az európai választások előtt fel meg tudjuk majd mutatni a gazdáknak. Számos programot pedig karcsúsítottunk. A kifizető ügynökségekkel kapcsolatban, nos, ezek néha azt mondják, hogy azt halljuk, hogy nem a megfelelő számokról ö, számolnak be, sőt, hibás számokat adnak le nekünk. Az ellenőrzések az a, a tényleges kifizetéseket vizsgálják, és azokat a hibákat, amiket ők találnak meg, mi is ellenőrzünk. Lehetséges, hogy ők vannak olyan hibák, amiket nem találnak meg, és ezeket az utolgos ellenőrzések során mi megtaláljuk, úgyhogy ezért továbbra is nyomást kell gyakorolni, és ösztönözni kell a kifizető ügynökséget, hogy megtalálják a hibákat időben, és az ön által felvázolt helyzettel kapcsolatban az Agri Főigazgatóság kiigazításokkal él, tehát a fel nem fedett, mérhető, jelentőségű hibák feltárásával kapcsolatban szeretnénk akcióterveket kidolgozni, amivel a tagállami hatóságoknak tudunk segíteni. Nagyon jó innováció volt, amit ön említett, a az ellenőrzési statisztikákat ellenőrizik a kifizető hatóságok. Ez egy nagyon fontos, független információforrás. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy természetesen a hiba aránya, hogy felvázoltuk ma, jól mutatja, hogy ezek a rendszerek kiválóan működnek. A számvevőszék megerősíti azt, amit a biztos mond a hiba arányok alacsonyságáról. És végül, amit még Ajala Szendel asszonynak szeretnék mondani, hogy egyetértek abban, hogy az eredmények és a teljesítmény felé kell mozdulnunk a teljes megfelelés és szabályszerűség helyett. Egy olyan rendszerre van szükség ezért, ami célokat tűz ki a tagállamok elé különböző területeken, és a felé, hogy egy olyan rendszerünk legyen, ami biztosítja, hogy ezeket a célokat el is érjük. Ezt a környezetvédelem területén már megtesszük, a meglévő jogszabályokkal ebből tanulhatunk, hogy hogyan tudunk a mezőgazdaság területén is hasonló eredményeket elérni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A, eh, én magam is szeretnék eh, kérdéseket feltenni. Az egyik a hiba aránya, a közvetlen kifezetések hiba aránya. A, a a digitalizálásról szeretnék beszélni a vidékfejlesztési programokkal kapcsolatban. Sokkal jobb lenne, hogyha minél erősebb lenne a digitalizálás, és akkor azzal a hibák aránya is csökkenne. Nem gondolja-e így? Aztán a, leg, a 20 legnagyobb vállalat kérdése ezek mind állami vállalatok, és hatalmas mennyiségű támogatást élveznek, talán egy nem. Cukorgyárak vannak itt, és egyébként voltak olyanok, amelyek, voltak olyanok, amelyekről nem lehet tudni, hogy állami vagy nem, de hogy lehet az, hogy ezek mind állami vállalatok? Vannak van a görög Görögországban is egy olyan, amely állami tulajdonú, digitalizációval foglalkozik, Information Society SA a neve, és és 2017. augusztusában született a legutolsó bejegyzés a weboldalukon. Hát ez egy kicsit meglepő, hogy egy olyan cégről van szó, amely a digitalizációval foglalkozik, azt akarja előmozdítani, és ez e, és akkor egy éve történt bejegyzés a weboldalukon. Hogy lehet ez, és hogy lehetne ezt ellenőrizni, hogy valóban jogos a támogatás? Aztán a tanúsító testületekkel kapcsolatban az éves tevékenységi jelentésben arról olvassunk, hogy természetesen az igazgató tanácsnak, igazgató testületnek igazolni kell, hogy a kifizető ügynökségek jól dolgoznak, és akkor itt úgy látjuk, hogy 69 nem dolgozik jól, és 10 jól dolgozik, és a és, és a következő számvevőszéki jelentésben pedig azt hallottuk, hogy a kifizető, kifizető ügynökségeknek a fele megbízhatatlan. Hát én úgy gondolom, hogy ezt is, ezen is javítani kéne, hiszen, és ha tanúsító testületek nem működnek megfelelően, akkor az nem jó, mert nagyon sok bizalmat helyezünk az új rendszerben beléjük. Aztán az export. Nem tudjuk, hogy a gazdaságok mérete mennyi, me, mekkora szerepet játszik az export szempontjából. Nem kéne megnézni, hogy milyen az összefüggés az export, illetve a gazdaság mérete között, hiszen úgy tűnik, hogy a között, hogy mennyit kap az ember az Európai Uniótól, és a között, hogy mennyi az export, eléggé szoros az összefüggés. Úgyhogy azt azt, azt a válaszaiban is leírta biztos úr, hogy természetesen nem azért exportálunk a fejlődő országokba, mert, mert mert az export visszatérítés magas. De hát arra is vigyáznunk kell, hogy az európai piacokat ne tegyük közbe tönkre. Én ennyit akartam kérdezni, most Labajova asszony szó. Uh, finally, sometimes from the answers I see that the Commission is learning lessons, not only for current MFF, but also for the next one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 hogy, hely, hogy helytelen lenne, túl, lenne túlságosan kritikusnak, túlságosan kritikusnak lenni, lenni a kifejezetésekkel, kapcsolatosan kapcsolatos, kapcsolatos na, nagyobb vagy rosszabb a, hi, nagyobb, vagy rosszabb a hiba arány. Hiba arány. Téket teremt, persze lehetne, jobb, persze lehetne jobban elkölteni, jobban elkölteni, de, de azt, hogy megfelelő, hogy megfelelő jó minőségű, elő, jó minőségű élelmiszerellát, élelmiszerellát. Abból, amit mondott biztos úr, mondott biztos úr, én azt, én azt látom, hogy most olyan szaksz látom, hogy most olyan szakpolitikánk van, ami politikánk van, ami most megbízható irányító, megbízható irányító struktúrával. Ez jó struktúrával, ez jó hír, nem tökéletes, jó hír, nem tökéletes a helyzet, de egyes a helyzet, de egy, mi az, ér, az érett, érett irányító rendszere biztos, irányító rendszere biztosítja, a, sítja, a, az hogyan fogja javítani az igazgatási, javítani az igazgatási struktúrát, a struktúrát az új kabban, az új kabban, és hogy fogja jobb, és hogy fogja jobb kockázatos stratégia, stratégia el, el elégedett vagyok, elégedett vagyok azzal, ahogy, azzal, ahogy az új kapban javasoltak, miben javasoltak, miben lesznek jobbak, miben lesznek jobbak. És egy dolog, amit, sok, és egy dolog, amit sokat kritizál, kritizál, és ez a szakbizottság is, bizottság is, amikor, meghall, amikor meghallgatja hallgatja a költjük el pénzeket, gyakran, hát gyakran elhangzik itt is, elhangzik itt is, és az Agriszakbizottságban is, az Agriszakbizottságban is, és meglepen is, és meglepen, erekhez jut el. Szeretném, szeretném a kötelem, a kötelem szakértővel beszéltem, beszéltem a számok, a számokba is beletekintve is beletekint. Hogyha sok embert meghallgat, ő szerint meghallgat, ő szerintük nem, tük nem igazi újraelosztás, igazi újraelosztás fog jelenteni, fog jelenteni. Fizetések bevétele, bevétele abba, abba, hogy eldöntsék, hogy, az, hogy eldöntsék, hogy az újraelosztás, az újraelosztás, újraelosztás nem lesz. Nem lesz. Az egész egy, az egész egy vicc lesz, és egy vicc lesz, és pont, hogy sok év után, amikor év után, amikor az emberek jöttek, az emberek jöttek ide és panaszkodtak, ide és panaszkodtak, hogy a pénz, hogy a pénz amit két évtizeddel korábban, évtizeddel korábban tették, van tették. Én most azt, javasolják, én most azt javasolják, hogy, javasolják, hogy nem fog, nem fog öm, öm, megnövelt, pénz, megnövelt pénzt kapni egy már, pénzt kapni egy már, kap, nagyobb, fizetés, nagyobb fizetéseket tud majd adni. Tud majd adni. És azt hiszem, és azt hiszem, itt az egyik legnagyobb, az egyik legnagyobb geti a mezőgazdasági költségvetés, a sági költségvetés, hogy hogy nincs az Európai Unió, nincs az Európai Unióban olyan támokban, olyan támokjuk, mert az emberek azt gondolják, hogy rossz irányba, azt gondolják, hogy rossz irányba halad az, halad az egész, és a, egész, és a, nem a megfelelő, nem a megfelelő, azt mondják, hogy igen, igen, hogy igen, igen, miután, igen, miután ö, leszám, ö, leszámítottuk a, mitottuk a, ez nem fog működni. És alködni. És az, hogy már van egy, az, hogy már van egy érett, iga, irányít, egy érett iga, irányítási struktúránk, struktúránk, miszerellátás, most miért? Do, most miért? dobjuk ezt el, dobjuk ezt el, és kockáztassuk, és kockáztassuk azt, hogy az úk, azt, hogy az ületes, de, de az, hogy az, hogy 27 tervvel, 27 tervvel próbáljuk meg majd, próbáljuk meg majd, újságosan nagy kihívásnak tűnik. Linken schon, tűnik. Linken schon auf der Besitzstand, auf der Besitzstandsware, ware, sok csinálnak, forra, csinálnak forradalmat, hanem a jobbdalmat, hanem a jobbosak, ez nagyon érdekes, a jobbosak, ez nagyon érdekes, akkor először meg, akkor először meg is szót kap. hogy itt a hogy itt a kis gazdákról, a kis gazdákról volt sok, volt a rendszerben. Az a probléma, probléma, hogy, hogy nagyobb, koncentráció, nagyobb koncentráció felé fogunk, felé fogunk hogy azok, akik ked hogy azok, akik kedvezményezettek, kedvezményezettek kellene, hogy legyenek, nem kellene, hogy legyenek, nem kapnak semmit, kapnak semmit. Innovatívak lenni, javítatívak lenni, javítani a, a helyzeten, de ez a, koncentrációhoz de ez a koncentrációhoz vezet, vezet az intézkedések, és intézkedések, és az eredmény nem, fe- az eredmény nem feltétlenül lesz jó. Feltétlenül lesz jó. Akkor, amikor ezt a politikát meg akarjuk majd, politikát meg akarjuk majd védeni. Védeni. Legalábbis, legalábbis eddig ezt szeretünk, eddig ezt szeretünk a válaszaiért, a válaszaiért, és, és most a, és most a Biztos, ez egy előreugrás, előreugrás, valamihez, valamihez képest, ami rendkívül képest, ami rendkívül fizető ügynökségek ugyanis, ügynökségek ugyanis nem pontos szám, nem pontos számokat, sőt, számokat, sőt, néha hamis számokat, néha hamis számokat. amikor ezeket az ügynökségeket, amikor ezeket az ügynökségeket alaposabban, mert alaposabban megvizsgáljuk, akkor olyan megvizsgáljuk, akkor olyan amelyek bizony, kérdés, bizony kérdéseket vetnek fel. Kérdéseket vetnek fel. is előfordul bizonyos esetekben, bizonyos esetekben, úgyhogy szeretném tudni, hogy az önök, hogy szeretném tudni, hogy az önök szolgálatai, szolgálatai hogyan ellenőrzik ezek, hogyan ellenőrzik ezek, hiszen, hiszen, ahogy ön is, ahogy ön is nagyon, nagyon jól tudja, jól tudja, mert tanácsot tanácsadó céget fizet, do céget fizet, és, és utána, utána a nagyon gyakran megkan, megkapja, amit kér, kapja, amit kér. Tudjuk, hogy ez a rendszer, tudjuk, hogy ez a rendszer milyen ellenőrzéseket seket hajtanak végre, hajtanak végre, hogy, hogy ellenőrizzék, hogy ellenőrizzék, hogy másik kérdésem, kérdésem, amikor amikor a, statisztika, a statisztikáikat összeállítják, összeállítják. Akkor, akkor nem feltét, nem feltét, hogy a különböző kifizetőző kifizető ügynökségek kérdése, ügynökségek kérdéseire reagálnak. Reagálnak minisztériumok részét képezik. Ezt a, képezik. Ezt a kettős ellenőrzést, hogy kettős ellenőrzést hogyan végzik el? Hogyan végzik el? Aztán van né aztán van né arról nagyon örülünk annak, és ön is, és ön is azt mondta, hogy örül annak, azt mondta, hogy örül annak, hogy, annak, hogy új munkahelyek jönnek, új munkahelyek jönnek. De a kérdésem, hogy milyen, kérdésem, hogy milyen típusú munkahelyekről, típusú munkahelyekről beszél. beszél. A kis fa, a kis fa munkahelyekről van szó, szó nagy, gazdaság, nagy gazdaságokban, létrágokban létrejövő munkahelyekről, létrejövő munkahelyekről a munkahelyek kapcsán. Kérem ezt pontosít, kérem ezt pontosítsa, illetve, illetve milyen jellegű, milyen jellegű, és végül említett, említett valamit, ami szerintem nagyon, valamit, ami szerintem nagyon érdekes volt, érdekes volt, a kö, a körben hogy tanulási, hogy tanulási fázisban, vagyunk, fázisban vagyunk. A zöldítéskét, a zöldítéskét nem, nem szolgálta azt a célt, szolgálta azt a célt, amit, amit a szándékaink szerint, a szándékaink szerint pontosítást ejtene. Biztos. Biztos úr. Köszönöm. Köszönöm. Először is a, a javaslatok, javaslatok amelyeket júniusban, el, amelyeket júniusban elállják, szeretnénk ezen belül, biztosít, belül biztosítani, hogy a fiatalokat minél, tenni, hogy a fiatalokat minél jobban bevonjuk a, jobban bevonjuk a mezőgazdaságba, hogy mezőgazdaságba, hogy ez, a, ez, ez, ez, ez további, további támogatást és támogatást és külön figyelmet fog, külön figyelmet fog. Évben készítettük már előre a, dig, már előre a digitális tanácsadó, digitális tanácsadó platformokat, platformokat, amelyek amelyek, amelyek lókat több, több, többe, többe, többe, többe támogatjuk a, támogatjuk a platformot, amelyek a, amelyek a KKV-kat támogat, KV-kat támogatják, és olyan, és olyan hálózatokat kér, hálózatokat kér, és a digitalizáció tapasztalatait, tapasztalatait meg tudják osztani, meg tudják osztani az, ágazat, az ágazaton belül, ágazaton belül, hogy minél, minél több gaz több gazdálkodó, gazdálkodó ö, alkalm, alkalmait, ne csak a legnagyobbak. És hát egy, és hát egy programon keresztül, pró, programon keresztül próbáljuk azt elérni, próbáljuk azt elérni, hogy minél jobban, hogy minél jobban realizáció eredményeit, a eredményeit a 2020-as év, 2020-as év után, után. A legnagyobb hú, a legnagyobb hú, tehát illet, tehát illetően, ez már, a, illetően, ez már az, írás, írásos kérdésos kérdés. Ugye a kap, ugye a kap eh, mindkét, pil, eh, mindkét pillérében, pillérében eh, vonatkozó, vonatkozó kedvezményezetje, kedvezményezetje 30 millió, 30 e- millió eurót kapott, eurót kapott részletek en, en, ennél fél finomabbak, finomabbak, tehát ez, tehát ez, és állami, állami intézmények, azon, intézmények azon kívül vannak, s nagy kívül vannak, s nagy ezer tagot tömörítő szövetke, szövetkezetek is, például, zetek is, például gyümölcs, gyümölcs és zöldség, gyümölcs és zöldség, tej, van egy, tej, van egy tejgyár és vannak, cukorgyár, és vannak cukorgyárak is, cukorgyárak is, úgyhogy nagyon nagy a ség ezek között a, e között a, ezek között a, hú, e között a húsz kedves kedvezményezett között, a között, között a segítsége nyújtást is kapnak, nyújtást is kapnak a, a támogatás, támogatás fejlesztési programok, valamint programok, valamint hálózat, hálózatépítő program, építő programok megvalósítanak, megvalósítani, valamint, valamint a a nehézségek felszámolására. felszámolására. Tehát, tehát nagyon nagyon sokszor nem gaz, sokszor nem gaz, ezek a kedvezményezettek, kedvezményezettek ö, ö, állami, ö, állami szeretek, amelyek e-, e-, e-, részesülnek részesülnek ebből a támogat, ebből a támogat. Csak azért, éppen, leellenőriztem, éppen leellenőriztem, hogy, éppen, hogy mi ez, mi ez. Már nagyon sokan kérdést tettek fel, kérdést tettek fel a, fel a, a megbíz a megbízhatóság, megbízhatóság ellenőrzés, a single audit, és a single audit, it, audit eszközé eszközé. És ugye a tanúsító, ugye a tanúsító testületek, testületek minden kifizetek minden kifizető ügynök, fizető ügynök. Őket aztán, ellenő, aztán ellenőrizni lehet, őrizni lehet az, an, abból, az, az, an, abból a szempontból, hogy mennyi szempontból, hogy mennyi sokkal nagyobb, em, nagyobb em, mérték, mértékben ellenőriztük, őket, ellenőriztük őket, két, őket két ennek során, ennek során hat, hat kif, kif, kif, kif, ö, ö, hogy a helyszíni ellenőrzések, ellenőrzések számát le lehetett csökkenteni, számát le lehetett csökkenteni tehát, tehát rendszert, és, a, e és a, e továbbra, is folytatjuk, továbbra is folytatjuk a tanúsító testületük, a tanúsító testületek ellenőrzések ellenőrzés. 20 ember végzi egyébként a, tagállam, egyébként a tagállamokban, tagállamokban ezt a mi munkát, ezt a mi munkát, és ez elég sok, és ez elég sok. Nagyon fontos a megbízhatóság, a megbízhatóság biztonság biztonság, biztonság biztosítása, biztosítása szempontjából, szempontjából tővel, majd kiderül, hogy jó is, kiderül, hogy jó is, és fontos is, és fontos is, és, és, és így fogunk tovább, így fogunk tovább. Van egy másik téma, ami téma, ami nagyon, nagyon aktuális, az, Afri, aktuális, az Afrikába irányuló, Afrikába irányuló exportálnak Afrikába, Afrikába, ezt csak tisztázni, csak tisztázni szeretném, hanem a, szeretném, hanem a mezőgazdasági, mezőgazdasági közvetlenül Afrikába, vetlenül Afrikába irányuló, e- irányuló exportot. Vannak exportot, vannak olyan promó, olyan promózik, ezeket támogathat, támogat, támogatjuk, de közvetjük, de közvetlenül nem. Az afrikánul nem. Az Afrikani Unió, Afrikani Unió ez évben egy, egy egy munkacsoportot is, munkacsoportot is felállított egy gazdálkodókat technikával és egyébbel támogatni abban, hogy saját magukat el tudják látni, élelmiszerrel, illetve fejlődni tudjanak. És én nem akarom a világba irányuló exportot támogatni. Nairobiban gyakorlatilag azon dolgoztunk, hogy Malmström asszonyjal, hogy az export korlátokat leépítsük, és hogy a fejlődő országokhoz hasonló előnyöket érjenek el a legkevésbé fejlődő, fejlődő fejlett országok. A német tévében én is láttam interjúkat Afrikáról, de sajnos nem mindig igaz, amit ott hallunk. Ö, vannak, vannak ugyan Európai Unióból oda irányú export ellen korlátozások, ezeket nem mindig akarják feloldani afrikai részre, de aztán az Európai Uniót próbálják ezért vádolni. Természetesen vannak partnerségi megállapodások, és bármelyik termék bár, mm, importálását bármelyik pillanatban meg lehet szüntetni az Európai Unióból Afrikába. De például Nigéria nem írt alá ilyen megállapodást, ugye Nigériával kapcsolatban hallottunk ilyen híreket, és természetesen, hogyha bármilyen módon fölmerül probléma, akkor én lépéseket fogok tenni annak érdekében, hogy az afrikai mezőgazdasági ágazat fejlődését segítsük. És az Afrikai Unió mezőgazdasági felelősével Szákó úrral rendkívül sokat dolgoztunk azon, hogy az afrikai gazdálkodókat támogassuk. Egyébként ezeknek 60%-a amúgy nő. Bécsben lesz egyébként majd egy afrikai afrikai államfők részvételével tartott csúcs, ahol ismét erről fogunk majd beszélni. Úgyhogy biztosítatom önöket, hogy ha van valahol példája annak, hogy a kereskedelmet torzító jelenségeket, a dömpingeket meg akarjuk akadályozni, illetve hogyha valamit fölmerül, akkor én azokat nagyon szívesen kezelem, és mindenképpen fel fogok lépni ellenük. Akarod? And have we For example, of successful action plans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 Először is köszönetet szeretnék mondani a munkájáért. Azonban ma egy kicsit kritikusnak is kell lennem. Nagyon óvatos leszek, akkor, amikor el kell döntenem, hogy a 2017-es mentesítést megszavazzam-e vagy nem, mert az ön válaszai egyáltalán nem konkrétak, nem pontosak, és az előttem szóló kérdéseit nem válaszolja meg teljesen. Remélem, hogy meg fogjuk kapni a 20 legnagyobb kedvezményezett listáját, az európai támogatások 20 legjelentősebb kedvezményezettjének listáját. Remélem ez nem titok, különösen nem a kont tagjai előtt. Megjelen, meglepett Bart Stiles kérdésére adott válasza. A, az Olaf vizsgálja az összeférhetetlenséget? A bizottság nem tud úgy dönteni, hogyha van valaki, aki egy céget birtokol, és ezektől a cégektől juttatásokat kap, és közben politikus, akkor ezt lehetővé kell tenni, hogy ő még támogatásokat is kapjon? Lehetséges, hogy rossz az angol nyelvtudásom, vagy valamit félreértettem a tolmácsásban, de igazából önt most nem értettem ma ami a mezőgazdasági politikát illeti. Tényleg csodálatosak a hibaarányok, sikerült nagyon jól lecsökkenteni őket, de a mezőgazdasági politika még mindig tele van sületlenségekkel. Nézzük meg, hogy hogy néznek ki a tájak. Az erdőgazdálkodás hogy néz ki? Az énekes madarak helyzetét is nézzük meg illetve azt, hogy a rovarok helyzete hogyan alakul. A földterületek összetétele nagyon megváltozott, és rengeteg állatot pusztítottunk el. Ezt egyáltalán nem tekinthetjük előrelépésnek, ezt nem nevezhetjük sikeres mezőgazdasági politikának. Csak a kifizetésekkel kapcsolatos hibaarányokra koncentrálunk, ez nem elég. Múlt héten meghalt egy barátom, 30 millió csekk koronás támogatást kapott, hogy valamilyen infrastruktúra beruházás be tudjon fejezni. Kis gazdáról van szó, és mivel negyed évenként, vagy hét évenként, vagy fél évenként kapják a kifizetéseket, a gazdaságok az eu a felesége, aki együtt dolgozott, mint beszállító ezzel a barátommal egész élete során azt hallotta, azt kellett, hogy hallja egy ellenőrző szerző testülettől, hogy az ő szerződése nem érvényes. Hogyha valaki negyed évente kap pénzt, akkor ugyan megkapja, de itt az volt a probléma, hogy egyik típusú szerződés helyett másik típusú szerződést kötött, és ezért elveszítette a támogatást. Szívesen benyújtom a konkrét részleteket, egyszer már megtettem, és sajnálatos módon az ön főigazgatóságától nem kaptam választ, csak úgy, mint egy másik kérdésemre sem. Az FC és BFCE tanúsításokra vonatkozóan az erdőgazdálkodás területén. Az erre vonatkozó kérdésemre sem kaptam soha választ. Kérem, nagyon örülnék, hogyha néha megválaszolná a kérdéseimet. Ma sajnos nagyon sajnálom, nem tudok pozitív álláspontot elfoglalni az önvéd válaszaival kapcsolatban. Ami a cseh köztársaságot illeti, azt gondolom, hogy a bizottságnak alaposan meg kéne vizsgálnia, hogy mi történik itt a támogatásokkal. A KKV-kat óriási agrocégek veszik meg, és közben még mindig felveszik a KKV-knak szánt támogatásokat. Szerintem ez nem helyes. Nagyon fontos lenne, hogy a felelősséget vállalja e tekintetben is a adófizetők és a, szavaz, a választók felé. Szelefránka. Köszönöm, szóval csináljam már még egy kicsit. Köszönöm szépen. A számokat megvizsgáltam a számvevőszék adatait. Um, nagyon fontos, hogy a mezőgazdasági politika, a kap céljait elérjük, de az is nagyon fontos, hogy a kifizetéseink azok elérjék azt a célt, amiért elköltjük őket. A 21-es külön jelentés a számvevőszék részéről azt mondja, hogy a kap a környezetvédelem területén nem tölti be a az elvárásokat, mit tudnunk tenni annak érdekében, hogy ez jobb legyen, illetve a számvevőszék által meginterjú volt gazdák 23%-a nem használja a térinformációs rendszert. Miért van ez? A jelentéstevő feltette egy kérdést a tanúsító testületek ellenőrzéseinek a minőségére vonatkozólag. Én a kérdőív 9. kérdésére térnék vissza, ami kapcsolódik ehhez a témához. Egyszerű a kérdésem, kaphatnánk-e információt arra vonatkozólag, hogy a mezőgazdasági termékek tekintetében milyen volt a kereskedelmi egyensúly? Tavaly 2017-ben rekordmennyiségű 37 milliárd euró értékű terméket exportáltunk. Gressle asszony feltette egy kérdést az exportáló cégek méretéről. Én azt szeretném tudni, hogy a kereskedelmi egyensúlyunk számai hogyan alakultak az exportok és importok tekintetében, nem csak a fejlődő országokkal kapcsolatban, hanem az összes Európai Uniós kereskedelmi partner kapcsán, Japán, Szingapur, Vietnám, Mexikó, stb. Milyen mennyiségben, vagy milyen, igen, milyen mennyiségben jelentenek ezek további finanszírozást, például mondjuk a tejszektornak, ahol a tejpor tekintetében óriási változások voltak. Köszönöm, biztos úr. Well, first of all, can I say to my honourable friend when he says that the cap... Köszönöm szépen. A kappal kapcsolatban nem osztom a véleményét a kedves felszólalónak. A 20 legnagyobb kedvezményezett világos információ nyomán mondhatom, hogy nem, nagy gazdaság. A konkrét kérdésére történő válasz pedig úgy tudom, hogy megkapta, remélem legalábbis, hogy megkapta. Már körbe küldtük a részes válaszainkat, nem? Valószínűleg a tisztelt képviselő úrnak még nem volt ideje elolvasni, nem jutott el a saját kérdéséig. A cseh ö, helyzettel kapcsolatban írásbeli kérdést nem kaptunk, úgyhogy nem tudunk írásbeli választ adni erre. Remélhetőleg a következő alkalommal ez a félreértés nem fog sorra kerülni. Az összeférhetetlenség. Természetesen vizsgáljuk ezeket az e, állításokat, hogy ezt Stász úrnak is mondtam. A DG Regio és a foglalkoztatás és az Agri főigazgatóság hárman együttműködnek ezen a területen hogy a Transparency International panasza nyomán feltárjuk a helyzetet, megnézzük, hogy milyen hatája van mindennek a problémának, és ezőső alkalommal a családokat is bevontuk a vizsgálatokba. És szerintem a tények megvizsgálása nélkül nem kéne következtetéseket levonni. Az állatok legyilkolása. Van egy protokollunk a Santa és az Envi főigazgatósággal, ami lefekteti azt, hogy hogyan kell bánni az állatokkal, például mondjuk a farkasokkal. Segítjük, növeljük a segítségnyújtást e tekintetben. Például vannak olyan tagállamok, ahol az afrikai sertéspest is okoz komoly problémát. Úgyhogy itt az állatgyógyászati támogatásokat kell növelnünk, hiszen ez nagyobb nagy probléma számos tagállam számára, és sajnos nem haladunk. Nem tudom, hogy ezekre az állatokra gondolta, vagy pedig az állatok védelmére általánosságban, azt mondhatom el, hogy nagyon fontos, hogy találjunk egy megfelelő egyensúlyt, és van egy protokollunk, amivel együttműködünk a környezetvédelmi főigazgatósággal, hogy megfelelően tudjunk bánni az állatokkal. Nagyon sajnálom, hogyha az egyénekre vonatkozólag feltett kérdéseit a főigazgatóságunk nem válaszolta meg. A felelős hatóságok felé továbbítottuk ezeket a kérdéseket, és a felelős a válaszadó az a, a tagállami hatóság. Ha nem kap magyarázatot az özvegy a közvetlen kifizetéssel kapcsolatban, akkor én személyesen is nagyon szívesen felajánlom, hogy a szolgálataim alaposan utána járnak ennek a humanitárius problémának úgyhogy szívesen segítünk önnek ebben. Szalafranka úr, osztozunk az ön aggájaiban a tekintetben, hogy a szakpolitikák a mezőgazdaság, a klíma és környezetvédelem tekintetében nem tesznek eleget. 2015-ös volt az utolsó reformunk. A párizsi klíma megállapodás és fenntartható fejlesztési célok, valamint a tápanyagok kapcsolatos célok ebben lettek lefektetve. Júniusban a júniusi javaslatunk a, az első pillérből 21%-ról 30-ra növeli a környezetvédelmi költéseket a kapon belül. Ez a természetileg fontos területek védelmét is elősegíti. A klíma és a környezetvédelmi fellépések minden szektorban várhatólag több támogatást fognak kapni, hogy eredményeket tudjunk elérni. Kereskedelem. Tudom, hogy önt a kereskedelem nagyon érdekli, de a kereskedelmi statisztikák, amik online elérhetőek a mezőgazdasági termékek tekintetében, a 137 milliárd eurós forgalom, amit említett, ebből 20 milliárdos többletünk van. Hogyha minden szektor olyan jól teljesítene, mint ez, akkor sokkal jobbak lennének bizonyos tagállamainkban a gazdaságok. A személyes tapasztalataimról is hadd számoljak be. Amikor az ír kormány 2011 és 2014 között nagyon nehéz helyzetben volt, az a szektor, ami legjobban teljesített, azok az őshonos a szektorok voltak, a mezőgazdaság és a turizmus. Gondolom, hogy Spanyolországra is ez igaz kell, hogy legyen. Ez az a két ágazat, ahol nem kell mondjuk nyersanyagokat importálnunk, és jelentős mennyiségű pluszt tudtunk termelni. Tehát a mezőgazdasági exportok tekintetében 20 milliárdos pluszban vagyunk. Malmström asszonya ellátogattak bizonyára Japánba. A 97%-a a vám terheknek el lesz törölve egy idő után. Ez egy óriási lehetőség, különösen a tejtermékek ágazatának. A spanyol cégeket mindig nagyon jól képviseltük, remélhetőleg ezen új lehetőségeknek is hasznát látják majd. 65 ezer tonna hús, marhahús érkezik Japánba európai termelőktől, és a kínai piac is megnyílóban van, valamint tárgyalunk Mexikóval. A Mercosur államokkal is folytatjuk a tárgyalásokat, ez sokkal nehezebb helyzet, de mindazonáltal várhatólag még megállapodásra tudunk jutni. Meglátjuk, hogy Trump protekcionistái mit tesznek. Mi az Európai Unióban továbbra is kifelé tekintünk és új piacokat keresünk. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen Köszönöm szépen. Hát a mi mi, mi véleményünk szerint sem adunk ki céltalanul pénzeket, csak szeretnénk biztosítani azt, hogy a rendszer jól működjön, és hogy garantáljunk mindenkinek a kifizetést. Az e-, előadóan asszonynak még egyetlen egy percre megadom zárásképpen a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy kérdéseket tettek fel és dolgoztak ezen az ügyön, és köszönöm szépen a kérdésekre kapott válaszokat, megjegyzéseket, és azt hiszem annak, alapját, annak alapján, amit hallottunk, nagyon is világos, hogy még nagyon sok dolgunk van annak biztosítására, hogy a az irányítás 2017-től kezdődő rendszerét javítsuk, illetve hogy a megfelelő eredményeket és érveket produkálni tudjuk az 19-es választások előtti kampányra. És hát napi munkánk során kell, hogy ezt megtegyük a többek között a jövőben kidolgozandó több éves pénzügyi keretbe is pozitív elemeket kell majd produkálni, és nem csak a problémákat kell kihangsúlyozni, annak érdekében, hogy a kap mellett ki tudjunk állni hogy meg tudjuk magyarázni, hogy a jelenlegi problémákat hogy tudjuk csökkenteni, és hogy hogy tudunk megoldásokat kínálni azokra a kérdésekre, amelyek még nem világosak. Még egyszer szeretné biztos úr megragadni a szót. Nem tudom, elnök asszony, hogy mi lesz a jövőben. Ötödjére vagyok itt, lehet, hogy a utoljára. Nagyon szépen köszönöm mindenki, mindenkinek a munkát, és a saját támogató csapatomnak is nagyon szépen köszönöm a kedvességet, és önöknek is az igazságos, bár néha kicsit kiméletlen elbánást. Köszönöm a számvevőszéknek is, hogy megértik, hogy néha azért nehéz helyzetben kell, hogy működjünk beszéltünk. Köszönöm a munkát, elnök. Én nem, nem fogom megígérni ön, önnek, hogy ez a legutolsó találkozunk, hiszen a Szlovákiával kapcsolatban is, és egy pár más dologban is kérdéseim lennek, ezeket majd elkülönöm önök, önnek. Köszönöm szépen nagyon, hogy ilyen intenzíven együttműködött velünk. Lezárom az ülést.